bocsánat, a szavazó kártya. Mindenkinek javaslom, hogy keressék elő a szavazókártyájukat, épp úgy, ahogy én is előkeresem azt. Oké. Okay. Siete tutti bene. Allora, eh, cominciamo subito. Volevo solo dirvi... Eh... Annyit szeretnék mondani, hogy eh, remélem mindenki megkapta a koordinátorok ülésének ajánlását, amelyet mindenkihez eljuttattunk, és a döntéseket tegnap este eljuttattuk önökhöz, és hogyha senki nem ellenzi ezeket, akkor ezt már is elfogadottnak tekintjük. És ilyen módon már is megkezdhetjük a szavazást. Ennes Malagall jelentéséről szavazunk, akit egyébként nem látok itt. De itt van, itt van, persze, úgy itt van, elnézést kérek. A <clears throat> lányok helyzete az EU oktatásában. Március 23-án nyújtottak be a jelentéstervezetet és a módosítókat 30-áig lehetett benyújtani. Hogyha tehát Maragal kollega nem kér szót, nem tudom, kére szót? Kér szót? Nem kér szót, akkor remélem mindenki felkészült a szavazásra, kérem vegyék elő a szavazó cédulát. Nos, akkor kezdjük el. Egyes kompromisszum. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító, mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, ötös módosítom mellettem, ellenem, elutasítva, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás 12-es, elfogadtuk, elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette, elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás mellett elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk, 16-os, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as módosító, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk, 20-as, mellettem, Ellene tartózkodás elutasítva. Most jön a 22-es, ugye? Most a 22-es jön. Nem, bocsánat, ez visszavonták a 22-es, tehát már is tovább megyünk. ösre mellettem, ellene, hát ezt ellenőrizzük le. aperte le votazioni ah sorry sorry <laughs> it happens it happens allora eh, yes. eh, apro, eh, aperte le votazioni megnyitom a szavazást lezárom a szavazást Szavazat mindenki Jézus, Jézus. Sí. Quindi? Eh, è stata mm, una svista mia. <laughs> Approvato. Nagy többséggel. Elfogadtuk. 21-es módosító ki támogatja, ki nem támogatja, ki tartózkodik elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Ki támogatja, ki van ellenem, ki tartózkodott. Hát ezt ellenőrizzük le, Megnyitom az elektronikus szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Egy szavazattal elfogadtuk. 27-es, mellettem. Ellene tartózkodás, elutasítva. 28-as, Kitámogatja ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva. 29-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as ki támogatja, ki nem támogatja, ki tartózkodott elfogadtuk. 31-es mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellettem. Bocsánat. Bocsánat, mondja az elnök. Sorry, sorry. Ezt nem fogadtuk el, épp hogy nem fogadtuk el. Újra. 32-es, két részben első rész, mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész, mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33-as, újra szavazunk, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös kitámogatja. Ki van ellene? Kitartózkodott, elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 37-es két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellettem, ellene. Hát ezt ellenőrizzük le. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. A második részről, tehát a második részről megnyitom a szavazást. Mindenki vetette a szavazókártyát. Megvan? Sikerült? Ecco, apro votazione. Allora, votare e chiudo la Lezárom a szavazást. Quindi rejected. Re, re, respinto. Elutasítva. Vagy nem működött az ön szavazógépem? Nem, hát ez helyett helyettesítő volt, úgyhogy ilyen módon ez pontos. Elutasítva, elutasítva, tehát ez egy helyettesítő szavazat volt, ugye? Hiszen ön helyettesíti a kollégát, de ezzel egy szavazattal több lett volna, úgyhogy ilyen módon elutasítva. Harmincnyolcas módosító. Nem. Teljesen kiegyenlített volt 12-12 ellenében, és ilyen módon ö, érve, ö, elutasítottuk, hiszen ez a szavazat, a mellette lévő szavazat ö, nem egy helyettesítő szavazat volt, tehát túl volt a frakciónak járó szavazatokon. És ilyen módon tehát egyenlő szavazatarányjal elutasítva. Megismételhetjük újra, de hát teljesen világos volt az eredmény. A kollega nem szavazott, hiszen eleve már őt helyettesítették. Ha akarják, akkor megismételhetjük, de hát a szám ugyanaz lesz. Csináljuk meg még egyszer? Szavazunk még egyszer? Nem jó, akkor ezt elfogadtuk. 38-as, ezt az egyes szóbeli módosítóban módosították. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 40-es, a kettes szóbeli módosítóval módosítva, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Most jön a végszavazás az egész jelentéstervezetről, ki támogatja. Bocsánat, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Apro la votazione, chi... chiudo la votazione. Lezárom a szavazást. 22 mellettem, ketten ellene, egy tartózkodással Gratulálunk Ernest Maragall kollégánknak, köszönjük a munkáját. És köszönjük az árnyék jelentéstevők munkáját is. Tovább is lépünk. Ilyen Kiucsuk jelentéséről szavazunk. Versenyképes uniós munkaerőpiac megteremtése a 21. századra. Készségek és képesítések. Kezdjük meg a szavazást. Egyes kompromisszum, az jelentéstevői, mellette ellene elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes szóbeli módosítom az ö, nem ötös módosító, az egyes szobali van. módosítva mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum kitámogatja. Ki ellenzi, ki tartózkodik. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as módosítom, következő oldalon, mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es, ki támogatja, ki nem támogatja, ki e tartózkodott, elfogadtuk. 20-as mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es, mellettem, ellene, elfogadtuk. 22-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as, mellettem, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 24-es, a kette szóbelivel módosítva mellettem, ellene tartózkodott-e valaki? Hát ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Chiudo la votazione. Lezárom a szavazást. Eh, contro, eh, respinto. No, eh, sì. Respinto, scusate. Poi il compromesso 3 elutasítva. Hármas kompromisszum. Ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodott, elfogadtuk. 26-os módosító a következő mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 30-es módosító mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum. Ki támogatja? Ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38 kiszavaz mellette, kiszavaz ellene, ki ez, aki tartózkodott, úgy tűnik nekem, hogy elutasítottuk. Hát ellenőrizzük le, nekem úgy tűnik, hogy nem, de lássuk, megnyitom a szavazást. Chiudiamo la votazione. Lezárom a szavazást. Egy szavazat többséggel elfogadva. 39 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 40-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 50-es kitámogatja. Ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. 52-es, ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodott? Elfogadtuk 53-as mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk 54-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás, elektronikus módon megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 szavazattal, 4, tartózkoda, 4 ellenszavazattal tartózkodás nélkül elfogadtuk, és gratulálunk Kiucsuk kollégának és az árnyék jelentéstevőknek. Most pedig már is tovább lépünk a napi rendünkön. Egy pillanat. Alle, alle proposte di opinione. Allora. Most pedig egy véleményről cserélünk eszmét. Elnézést keresem, meg is van. Először Zdrojewski kollega véleménytervezetéről cserélünk eszmét. Ő a 2016-os költségvetés háromoldalú egyeztetésre szóló mandátum címmel készített véleményt. Tudható, hogy május végénére készíti elő a bizottság a költségvetés tervezetet, júniusban szavazunk a plenárison. Egy kis csendet kérek, csendet kérek az ülésteremben, tehát először megkapja az jelentéstevő, majd az árnyék jelentéstevők a szót. Először eh, a jelentéstevő Zdrojewski kollega. Bardzo dziękuję. E, opinia, którą przygotowałem. Köszönöm szépen el kell, hogy mondjam, hogy igyekeztem olyan javaslatokat is belefoglalni, hogy a kollégák ezt el tudják fogadni. Egyébként öt fő pontja van ennek a véleménynek, és nincsen tolmácsolás németre. Nincsen tolmácsolás németre. The Deutsch translation. Okay. Please, please continue. Folytassa, kérem. Szeretnék még egyszer röviden hozzászólni a véleményhez. Öt fő pontja van ennek a véleménynek. Először is felszólítanak arra, hogy az EU a programok tervezésekor a szükséges eszközöket rendelkezésre bocsássa. Nem lehet aránytalanság a szükségletek és az erre fordítandó források között, mert ha ez van, akkor a kifizetésekre gondok lesznek, mint hogy ezt évente ismerjük. Erre felhívtam a figyelmet. Attól tartunk, hogy az új programtervezésnél Például az Erasmus Plus és a Kreatív Európa esetében számíthatunk ilyenre. Ez nem lenne jó az intézményekre nézve, mindenek előtt a kedvezményezettek esetében. Nagyon fontos, hogy a programok esetében ne kerüljön sor késedelmes kifizetésekre. A következő az EU PR munkáját erősíteni kell, mindenek előtt a polgárokkal folytatott párbeszédet Szeretném kiemelni itt az európai médiahálózat szerepét, mindenek előtt a rádióval, rádiókkal kellene többet foglalkoznunk, nemzeti szintű és helyi adókkal egyaránt. A következő pont a véleményben a kulturális diplomácia az EU és a tagállamok között. Fontos, hogy egy koherens stratégiát alakítsunk ki ebben az esetben fiatal emberek, művészek, kreatív emberek közös projektek esetében élvezhessék a mobilitás előnyeit. Elhangzik gyakran az is, hogy a tagállamok felhívják a figyelmet arra, hogy a kulturális és a művészi tevékenység Európában támogatást kell, hogy kapjon. Felhívom a figyelmet egyébként a véleményben arra is, hogy szükség lenne a kisebb infrastruktúrák finanszírozását újra végig gondolni, mert ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor nehézségek keletkeznek a kulturális tevékenységet folytatók számára. Éppen ezért kisebb struktúrákra nem szabad túl nagy adminisztratív terhet rakni, ez egy fontos dolog. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy több költségvetési forrást biztosítsanak erre, hogy szembe tudjunk szállni az ifjúsági munkanélküliséggel. Ez olyan téma, ami régóta foglalkoztat bennünket. Az Európai Parlament egyébként ajánlást fogalmaz meg a Juncker féle beruházási tervvel kapcsolatban az EFSZ-t úgy kéne kialakítani, hogy az operatív programok során a kreatív gazdaságba, a kultúrába is lehessen befektetni, hiszen ez egy fontos tényezője a társadalmi kohéziónak. Ezeket a tényezőket a beruházások, befektetések során figyelembe kéne venni. Némi elégedettséggel alapíthatjuk meg egyébként, hogy a Juncker tervben ez a követelmény, hogy a képzés és a kultúra megjelenjen tényleg meg is jelent, és más szakbizottságok is figyelembe veszik ezt. Szeretném még elmondani, hogy június közepén kellene szavazni erről a szakbizottságban, és módosítókra van lehetőség. Köszönöm szépen. Kikérje kérje szót? Tessék, parancsoljon Helga Tüppel. Yes, uh, thank you very much for the rapporteur. Köszönöm szépen úgy vélem, jó lenne a kommunikációs politika esetében a Euronet hálózatot megemlíteni, megfelelő finanszírozásra van szükség, ez szóba kerül, de úgy gondolom, hogy a Kulturális Bizottság ezt világossá tehetné, és itt megfelelő finanszírozást kell biztosítani. Azt aztán véleményem szerint, hogyha végrehajtásról beszélünk az Erasmus Plus esetében, bizonyos esetekről hallottunk, hogy az Erasmus oktatási részénél csak a nagy projekteket engedik finanszírozni, de ez nem érdekünk, hiszen így kevesebb embert érünk el az Európai Unióban, vagyis ezzel a jelentéssel világosabbá tehetnénk, hogy másfajta egyensúlyra törekszünk. Tényleg szeretnénk kisebb iskolai projekteket is előtérbe hozni, és ne csak a nagyokat támogassák. Honorable Morgano. Morgano képviselő. Che io ricevo è questo, mi scuso, non ho seguito io l'ordine. Elnézést, ezt kaptam meg. Először Szervin Freien. ich wollte eigentlich das unter... Tulajdonképpen az... Tehát az, árny, az árnyék előadóknak adok szót először. Ez lett volna a cél. Köszönöm szépen. Azt szerettem volna még egyszer aláhúzni, amit Helga Trippel mondott. Azt hiszem a tartós strukturált finanszírozás az Euronet esetében jelentős az Euronet. Régebben egy folyamatos finanszírozással jelen volt, aztán ezt éves szintre vitték le a bizottságnál. Szerintem vissza kéne vinni ezt egy állandó finanszírozásba, hiszen ennek az igénye megvan, szükséglet megvan. Ez egy nagyon jó intézmény, amely a kisebb és közepes projekteket tudja segíteni, a kisebb rádiókat tudja európai információkkal ellátni, amit ők nem tudnak egyébként megfizetni, tehát ennek igenis van értelme a helyi adókkal a programok végrehajtása során nem csak a képzési programokról beszélünk, hanem általános tendencia, hogy a végrehajtásnál csak a nagy, kiemelt projekteket finanszírozzák, de a kis intézkedéseket, amelyek a sokkal több embert érünk el, mert nagy a szórásuk, de ez túl sok szervezéssel jár, és ezért a nagyokra figyelnek. Mi itt a szakbizottságban már kimondtuk, hogy a kisebb projekteket is finanszírozni kell, európai polgárok projektjét érinti, ez az összes csereprogramra gondoljunk csak itt, hogy ez mennyire fontos, egyértelmű jelzést kellene küldenünk, úgy vélem. Azt gondolom, hogy ha végrehajtásra kerül sor, akkor a megfelelő jelentéssel kellene összességében hozzászólnunk szakbizottságként. De az első felütés, hogy úgy mondjam, itt a költségvetésnél megjelenhetne mindjárt, hogy a, legyen pénz a kis és közepes projektekre is. Igenis. Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek azzal, amit a jelentőstevő mondott Két észrevétellel szeretném észrevettetni magamat. A jelentés, amelyel foglalkozunk, egyértelmű, hogy ez a 2016-os költségvetéssel foglalkozik, és ennek nagy politikai jelentősége van, hiszen nagyon fontos, hogy a bizottság mindent megtegyen annak érdekében, hogy a kultúrára is irányuljon figyelem, persze úgy, hogy elsősorban a növekedésre és a foglalkoztatásra koncentrálunk Európában. Éppen ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezekkel a szempontokkal egészítsük ki a költségvetésről szóló jelentést. Nagyon fontos például, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk arra a tényre, hogy hiányzik a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti egyensúly, akár az olyan programokban is, mint az Erasmus. Ez pedig fenntarthatatlan és elfogadhatatlan ez a helyzet, hiszen ez nagyon súlyos kárt okoz az érintett családoknak, fiataloknak, és persze kikezdi az Európai Unió hírét és hitelét is. Van itt még egy észrevétel, mégpedig az, hogy ne feledkezzünk meg az Európai Beruházási Alapról, az EFSZ-ről. Ennek fontos, hogy a kutatás, a fejlesztés és a technológiai újítások, a kommunikációs technológia és a digitális oktatás területére is kiterjedjenek, Egyébként Petra Kamarévert eh, ezekről a szempontokról már többször eh, beszélt, és teljesen egyetértek velem. Mindezt figyelembe véve, és figyelembe véve az oktatás és a kultúra területén lévő hosszú távú projektek jelentőségét, eh, fontos, hogy ezek a projektek mind magas színvonalúak legyenek, és hogy az FC-ben legyenek források ezekre a célokra is. Ahogyan Gardel Zabal kollega utalt már rám, legalább a oktatás területén a tagállamok által tett ráfordítások olyanok kell, hogy legyenek, hogy a stabilitási paktum al, ö, deficit számai alól ö, kivonják ezeket a számításokat. Nagyon fontos, hogy erre vonatkozó módosítókat nyújtsunk be. A szocialisták és demokraták számára ezek nagyon fontos szempontok. Az tehát, hogy a növekedés és a foglalkoztatás politikája mellett ne feledkezzünk meg a további számunkra oly fontos szempontokról. Fontos Ugyanakkor ugye az európai kulturális örökségre kiterjedő integrált megközelítést alkalmazunk, hiszen a kulturális örökség um, um, nem csak um, materiális, hanem immateriális jelentőséggel is bír, és mégiscsak van gazdasági kihatása is. Éppen ezért mindenképpen támogatni kell az európai kulturális örökség megőrzését, és uh, a bármilyen módon való felhasználására irányuló erőfeszítéseket. Remélem tehát, hogy sikerül majd egy olyan közös véleményt kialakítanunk, amely a célokat szolgálja. Köszönöm szépen, köszönöm Tom kollégám, úgy látom, hogy nincs itt, akkor Maragál képviselő eh, no repetir. Oh. Röviden fogok csak hozzászólni Szeretném megism- nem szeretném megismételni, amit a korábbiak elmondtak. Trüppel asszony is ebbe az irányba nyilatkozott. Most azt gondolom, a vélemény kapcsán mindenképpen egyetértek azzal, hogy aránytalanság áll fenn a kötelezettségek és a források között. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a kifizetések és az előirányzatok között különbség van, eltérés van, és ez általában a kultúránál a képzésnél jelentkezik, ez nincs rendjén így. Ami a programokat illeti az Erasmusnál, és a többi programot is meg kéne beszélnünk a szakképzés területén. Itt nagyon fontos a mobilitás, de hát vannak olyan programok is, ahol a regionális különbségeket kell kiegyenlíteni, ez is rendkívül fontos lenni, lennem. Aztán egy további lépésben fontos az oktatás területe. A bolonya folyamatot át kell dolgozni, felül kell vizsgálni és meg kell nézni, mi az, ami nem jól működik. Egy további pont a kulturális örökség. Fontos, hogy a kulturális diplomácia összefüggésében vizsgáljuk a kérdéseket. Ide tartozik például a kulturális örökség lerombolása, tönkretétele. Lehetővé kell tennünk a harmadik államoknak is, hogy a kulturális örökségükkel fokozottabban törődjenek és ezeket a prioritásokat a költségvetésben figyelembe kéne venni. Itt van egy kérdés, ami a szerzői jog reformját vizsgálja. Itt egy hosszú távú mellékhatásra számíthatunk. Európai alapról beszélünk, a fiatal kreatívok számára a kultúra oktatás költségvetését meg kell védenünk a Juncker terven belül. El kell mondani, hogy mire várunk, mire számítunk ezen a területen. Tom kolléga. Sajnos elment közben megint. Nincs további hozzászólás, akkor az Európai Bizottság kíván -e reagálni. Van valaki a bizottság részéről? Úgy látszik, nem jött el senki az Európai Bizottság képviseletében. Akkor röviden én reagálnék. Egyetértek ezekkel a kiemelt pontokkal. Tudom, hogy rövid véleményt akart készíteni az előadó. Túl sok helyünk ilyenkor nincs. 2016-ban ez új garancia alap is hatályba lép a Kreatív Európa programhoz, és érdemes lenne felhívni erre a figyelmet, hogy ilyen van, hiszen eh, tudjuk, hogy az Európai Bizottság az év végéig eh, az első pályázatokat ki kell, hogy írja. Jó lenne erre felhívni a figyelmet. Egy második pont, amely szintén fontos, a polgárok középpontba állítása mindenek előtt a kis szövetségeket, egyesületeket kéne célba venni, illetve az iskolai partnerségeket, de hát ezt is elmondták már. Azt tudom, hogy eh, az elmúlt költségvetésben sok pénzt elvettek a kommunikációs területről, az Euronet, eh, az e- Euronews esetében eh, igenis csökkentések voltak, ez egy általános probléma, tehát elvárjuk, hogy a kommunikációs forrásokat újra megvizsgálják. Abban bízunk, hogy a kommunikációs főigazgatót is meghallgathatjuk valamikor. És van itt még egy dolog, a strukturális alapokban lévő források felhasználásának kérdése. A programok középidős áttekintése fontos, hogy lehetővé tegye éppen e célokra való forrás felhasználást. Ugye ez Drojevski kollega is beszélt erről. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. Tessék. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za wszystkie uwagi. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Újra és újra előtérbe került az egyik mm, vélemény, egyik megszólalás. A második pontban szóba kerül a kommunikációs politika javítása, ezt mindenki megemlítette, aztán az Euronet, mint igény fogalmazódott meg, hogy ezt fokozottabban doborítsuk ki. Most Trüppel asszonyra, Kosta asszonyra reagálva tudom azt mondani, hogy nagy érdeklődéssel követtem a többi javaslatot is, de amit itt elmondtak, az különösen fontos. Először is alkalmanként ilyen témákat más szakbizottságok vállalnak át. Az elején itt volt a Lux díj, nagyon büszkék voltunk rá itt a Kulturális Szakbizottságban, Más szakbizottságokban egyszer csak idővel megtámadták, megkérdőjelezték. Azt kérem öntől, hogy nézze meg más frontokon mi történik, és gondoskodjanak arról, hogy a kulturális szakbizottság szava erőteljesebb legyen, és keresztül vigye, amit akar, és figyeljük más szakbizottságokra is, ahol költségvetési témákat tárgyalnak meg. Mindent üdvözlök! Ami az aránytalanságokat illeti, tehát jónak tartom, ami az előirányzatás, előirányzatok és a kifizetések közötti aránytalanságot illeti. Van egy ilyen kötelezettség a képzés területén, előírnak valamit, és utána nem tartják be, ez tarthatatlan. Főleg az oktatásban ez alása, az EU hírét, a bizalmat és alása, és óriási problémákhoz vezet. Igenis aggódom amiatt, hogy a bizottság nem eléggé tudja véleményt kiemelni. és a véleményeinkben újra és újra ki kell térni erre, és jó lenne legközelebb a bizottság egy képviselőjét is üdvözölni az ülésünkön. Én is azt kérném az Európai Bizottságtól, hogy jöjjön el az ilyen megbeszélésekre. És fontos lenne, hogy beszéljünk az Európai Bizottsággal, ehhez csak csatlakozni tudok. Egyéb iránt pedig az előadó és Morgan, Morgano kolléga véleményét is támogatni tudom. Igen, a szakbizottságuknak dolga van, hangot kell adni a véleményeknek, igenis a politikai tényezői is vannak egy költségvetésnek, és ezt nekünk képviselnünk kell. Vannak egyes pontok, aspektusok, amelyeket mi képviselünk. A csökkentések például az polgárok Európája területén, ez aggaszt bennünket. A Lux díjnak nagy képviselője voltam én, és sokat tettünk ezért, elkövettünk mindent, amit lehetett, és az előadónak is azt mondom válaszként, hogy a KONT szakbizottságban igenis mindent elkövettem, a frakciókon múlott, ők nem támogattak eléggé március 12 május 12-ig délig lehet eh, módosítokat előterjeszteni. Júniusban szavazunk. A következő pont. Üdvözlöm a kollégát! A fiatal vállalkozók támogatása oktatás és képzés révén már is megadom az előadónknak a szót márciusi ülésünkön egy fontos és érdekes workshopot tartottunk, ahol a bizottság, az Európai Bizottság képviselő is felszólalt éppen, ezért megadom először a kollégának a szót, majd az árnyék jelentéstevőknek, majd a többi kollégának. A Kult szakbizottságban július 11-én szavazunk erről, és május 12-éig lehet benyújtani módosítókat. Děkuji, vážená paní předsedkyně, děkuji za udělení. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök annak, hogy előadója lehetnek ennek a fontos témának. Itt a vállalkozói oktatás egyre fontosabb napjainkban, úgy általában a képzési rendszereken belül, az oktatási rendszereken belül nagyobb szerephez jut a téma, hiszen segít a fiataloknak abban, hogy té problémákat kezeljenek, olyanokat, amelyenek gyakran találkoznak szinte mindenki az élete során, mint például a munkahelykeresés során. A vállalkozói oktatás, képzés olyan téma, melyet nem kellően értékelnek, ennek prioritást kéne adni az EU programjában, tagállami szinten és EU-s szinten is meg kell ezt jeleníteni. Különböző tanulmányok készültek ezen a területen. Elnök asszony egyébként megemlített egy workshopot is, amelynek keretében ezt megmutatták és ezek a tanulmányok azt mutatják, hogy lehet tanulni a vállalkozói szellemet, és ezt elő lehet segíteni, ha ezt oktatjuk. Erre nem csak tanulmányok utalnak, hanem gyakorlati tapasztalatok is. Különböző kezdeményezéseket ismerünk ezen a területen, NGO-k, civil szervezetek, amelyek iskolákkal együttműködnek, és egyes országokban látjuk, hogy Számos lépés történt ezen a területen. A jelentés elkészült. Az első részben az eddigi dokumentumok összefoglalása látható, amelyeket ismerünk, a bizottság, a tanács és a parlament készített dokumentumokat. Itt szerepel tehát az összes fontos dokumentum. Arról van szó, hogy nem akarunk mindent megismételni, hanem arra hívjuk fel a figyelmet, amit a tanács hogy a bizottság már elmondott adott esetben. Az Európai Parlamentnek egyébként a hatásköreit korlátozott. Nyilvánvaló, hogy nem tudunk belenyúlni az oktatási rendszerekbe tagállami szinten, de támogatást igenis lehet nyújtani, változásokat lehet beindítani. Itt éppen a vállalkozói képzés területén tudunk segíteni. Azt javasoljuk az Európai Bizottságnak, hogy figyeljenek a vállalkozói képzésre, méghozzá olyan módon, hogy a pénzügyi programokba is jobban figyelembe veszik ezt, tehát az Erasmus Pluson keresztül tudunk támogatást nyújtani, és az Európai Bizottság teremtsen keretet a következő időszakra is 2020 után. 2020-ig már vannak bizonyos programjaink, az oktatási rendszerek működnek, és figyelembe veszik ezeket a programokat, de nekünk már foglalkoznunk kell a 2020 utáni időszakkal is. Vonatkozik ez egyébként a tagállamokra is. A jövő pers- jövőbeli perspektívákat tisztázni kell a vállalkozói oktatás területén. Nem arról van szó, hogy mi vállalkozókat akarunk képezni, hanem általános készségeket, a kreativitást, az önállóságot, az önálló gondolkodást, a pénzügyi ismereteket adott esetben oktatni szeretnénk. Nem úgy képzeljük a világot, hogy az iskolát elvégzők kilépnek az iskolából, és vállalkozók lehetnek rögtön. Nem, nem erről van szó, csak támogatni akarjuk azokat a készségeket, amelyek ehhez hozzájárulhatnak, amelyekkel ezt meg lehet csinálni, és így a fiatal embereket jól fel tudjuk készíteni. Vonatkozik egyébként ez az oktatás valamennyi szakaszára, az elsődleges, másodlagos, alsó, felsős területeken, Karolina Falknak és más munkatársaknak szeretnék még köszönetet mondani, akik segítettek a jelentés elkészítésében. Meggyőződésem, hogy további fontos impulzusokat kapok ezen a területen, és a jelentés az önök kommentárjaival együtt egy jó jelentésé alakulhat. Köszönöm szépen, köszönjük ezt az érdekes beszámolót. Most pedig Drági Csík kollégának adom meg a szót, illetve a többi árnyék jelentéstevőnek. Parancsoljon! Yes, uh, good morning, dear colleagues. Jó reggelt, kedves kollégák! Üdvözlöm ezt a jelentést, amit Rova asszony bemutatott. Igenis, nagyra becsülöm az által elvégzett munkát a vállalkozói képesség fontos kompetenciát jelent mindenki számára, és EU szinten is foglalkoznunk kell ezzel a politikai stratégia keretében. Ezt erősítenünk kell, és prioritásként kell kezelnünk mindenképpen az oktatásban, szakképzésben egyaránt. Ez az egyik legfontosabb kompetencia, amelyel rendelkeznie kell az európai polgároknak. Szükség van erre. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a jelentéstevő kiemeli annak szükségességét, hogy a kulcs kompetenciákat, készségeket meghatározzuk. Fontos, hogy ide tartozzék tehát a vállalkozói képesség is, ahogy a 2006-os kulcskompetencia, illetve tartó tanulás keretében ez megfogalmazódott. Nagyon fontos, hogy általánosan lássuk, hogy olyan tudásokról, ismeretekről, skillekről van itt szó, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy ne csak vállalkozásokat tudjunk létrehozni, hanem általán több területen is alkalmazhatók. Fontos ez a szociális befogadás és a teremtés érdekében. Itt megjelenik egy koncepció, mi szerint elsősorban a kompetenciákból indulnak ki, itt szeretnénk hangsúlyozni annak a szerepét, hogy milyen fontos szerepet játszik az új piacok feltárásában, a gazdaság erősítésében, a versenyképesség erősítésében, a vállalkozói szellem. Úgy gondoljuk, hogy a vállalkozói szellem fontos a gazdasági növekedése a munkahelyteremtés területén, a szociális kohézió területén is. Igenis pozitív hatással van ez a személyes kiteljesedés és a fejlődés kérdésében is, ezért külön szeretném kiemelni a széles megközelítés fontosságát, és a vállalkozói szellem valamennyi aspektusát vegyük komolyan vonatkozik ez a szociális, a személyes dimenzióra és a gazdasági dimenzióra is egyaránt. Ez befogadóbbá teszi ezt a felfogást, szélesebb körben látjuk a fontosságát ennek, és megfelelő támogatást tudunk biztosítani. A mi módosítóink ebben az összefüggésben a szociális vállalkozói szellemet emelik ki, hogy szükségesét annak, hogy értékeljük a legfontosabb kompetenciákat az informális tanulás területén is, és figyelni kell a fiatal emberek esetében az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, és a hátrányban lévő helyzet, hátrányos csoportok számára is az oktatást biztosítani kell partnerségeket kell kialakítani a szektorokon átnyúló együttműködésben is, és megfelelő politikai keretet kell biztosítani nemzeti és EU szinten is. A jövőbeli együttműködést megműködésnek már előre örülök. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie, kollega. Köszönöm, Kücsuk kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégáim! Először is én is gratulálni szeretnék Szojdrova asszonynak átfogó megközelítéséért, de ugyanakkor egy-két észrevétellel is szeretnék élni. A fiatalok vállalkozói szelleméről nagyon jól szól a jelentés, ez biztos, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy az oktatásról is beszélni kell, arról az oktatásról, amely a fiatal vállalkozók vállalkozóvá válását segítheti. Nagyon fontos, hogy a vállalkozói szellemet támogassuk, és így segítsük a fiatalok alkalmazhatóságát, és nagyon fontos, hogy helyzetbe hozzuk őket, és így lehetővé tegyük, hogy a különböző digitális eszközöket is alkalmazzák, és kibővítsék a vállalkozói szakmáról szerzett tudásokat. Úgy hiszem, hogy nagyon fontos az is, hogy különböző megközelítéseket alkalmazzunk annak érdekében, hogy a fiatal vállalkozók a üzleti életre vonatkozó tudást is megszerezhessék, és és az is nagyon fontos, hogy támogassuk azokat a fiatalokat, akik vállalkozóvá szeretnének válni. Látnunk kell, hogy a vállalkozók fontos driverei, motorjai a gazdaság működésének, és hozzájárulnak a foglalkoztatáshoz, a növekedéshez. Hozzászólásomban ugyanakkor külön ki szeretném emelni az együttműködés, illetve a tagállamok közötti good practice cseréjének, a legjobb gyakorlatok cseréjének fontosságát. Így lehet tehát jobban elérni a fiatalok vállalkozóvá válását, így lehet segíteni azokat, akik a vállalkozóvá válás nehéz göröngyös útján járnak. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Most pedig Helga Trüppel kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm Szojdrovasszonynak a jelentés tervezetet. Az előttem szólók szellemében szeretnék én is felszólalni, hogy milyen fontos a vállalkozói szellem, és azt szeretném kiemelni, hogy a vállalkozói szellemet és a vállalkozóvá válást mindig holisztikusan kell látni, hiszen egy új cég létrejöttéhez egy vállalkozó is szükségeltetik. Másrészt a vállalkozói kultúrához a pozitív tévedés kultúra is hozzátartozik. Az a kultúra tehát, hogy nem szégyen, hogyha valaki egy vállalkozási kísérlettel nem volt sikeres, és hogyha belebukott, hanem mindenki megköpi a második, harmadik esélyt is. Azt hiszem, hogy erről a szempontról érdemes volna még beszélni a jelentéstervezetben, hogy szükséges van a vállalkozói szellem kiépítéséhez erre a hozzáállásra, erre a megközelítésre. Köszönöm. Köszönöm, Kamerévert kollega. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak a javaslatait. Néhány pontot ki szeretnék emelni. Az Erasmus Plus programban is létezik egy rész, melynek a, melynek a neve Erasmus Plus Entrepreneurship, tehát vállalkozói tudásokat átadó Erasmus Plus. Azt hallottuk a bizottságtól is, hogy szeretnék jobban megismertetni az Erasmus Plus, Plus vállalkozói programot, mert nem annyira ismert ez még, és így szeretnék a programban rejlő lehetőségeket jobban kiaknázni. Viszonylag új része ez az Erasmus Plusnak, de nem mondhatja a bizottság, illetve a tagállamok, hogy óriási volna az érdeklődés. Tehát fontos volna, hogy ezt a, az Erasmus Plusnak ezt a részét jobban megismertessük. Ezen felül pedig a saját hazámból, Németországból is tudom, hogy egy sor pozitív példa van az iskolákban. Mondjuk diák céget alapítanak, ahol mondjuk a diák egy kis büfét eh, működtetnek az iskolában, vagy más játékos féli komoly formában a vállalkozói szakmát tanulják. Ezért úgy gondolom, hogy nem volna haszontalan, hogyha a bizottság a tagállamokból összegyűjtené a best practice-eket, a legjobb gyakorlatokat, eh, a vállalkozóvá válás, a vállalkozói szakma csínyának, bínyának megtanulásáról. Van ugyanakkor egy-két kritikus észrevételem is, hiszen mindig figyelnünk kell arra is, hogy az egyensúlyt jól megőrizzük, és az oktatást ne tegyük a gazdaság prédájává, ne vessük oda a gazdaságnak. Nem csak a gazdasági szempontokra kell az oktatás során koncentrálni, hanem sok más készségre, képességre, a szociális kompetenciákra, a kommunikatív kompetenciára, a médiumokkal való bánásmódra, akár kritikus bánásmódra is fontos, tehát, hogy itt egy egyensúlyt találjunk. Még egy utolsó észrevételem van, elnök asszony. Éppen az iskolákban állapítható meg, hogy maguk a tanár képzésben is részt vesznek, hiszen a tanárok a vállalkozói tudást csupán akkor tudják átadni a diákoknak, hogyha maguk is rendelkeznek egy szakértelemmel ezen a területen. Ám gyakran azt látjuk, hogy a tanár egyetemre jár, aztán ugye iskolába jár, aztán elmegy az egyetemre, aztán az egyetemről visszatér az iskolába, soha nem látott életében egy eh, gyárat, egy eh, vállalkozást eh, működni, hanem katedráról katedrára jár. Ezért tehát fontos az, hogy a tanárokkal is megismertessük ezt a gondolkodást, megértessük velük, hogy hogyan, hogyan jár a vállalkozó agya, hogyan lehet egy ötletet szárba szökkenteni, és hogy a tanárok kitekintsenek az idézőjeles való életre, mert hogyha az ember a iskolapadból az egyetemi padra, az egyetemi padból pedig a tanári katedrálra vált, akkor bizony vajmi keveset tud az úgynevezett való életről, a gazdaság valóságáról. Mit is akarok mondani? Nem mást, hogy érdemes volna a tanárokat el elküldeni néha egy céghez, egy eh, mezőgazdasági vállalkozáshoz, valahova, hogy igazi első kézből szerzett tapasztalatokat szerezzenek, és így a vállalkozói tudást egy piciket jobban adhatnák át a diákoknak. Köszönöm szépen, Libacska kollégám. Bardzo dziękuję. Po pierwsze bardzo gratuluję i dziękuję pani przewodniczący Sojdrowej, a nie tylko za świetny mm, projekt sprawozdania Először is szeretnék köszönetet mondani, nem csak azért, mert elkészítette ezt a jelentést, hanem azért is, mert ilyen jelentős témával foglalkozott. Csupán csak nyolc olyan európai ország van, amelyek úgy támogatják a vállalkozást, mint valamilyen oktatási témát. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy én 2012-ben oktatási miniszterként bevezte, bevezettem a vállalkozást, mint iskolai tantárgyat, úgyhogy tapasztalattól, tapasztalatból mondhatom, hogy kettő téma igazán fontos. Először is Kemenbert által már említett téma, vagyis a tanárok. Ugyanis, hogyha a tanár nem motivált, akkor hogyan taníthatná a vállalkozást? Vagyis a jó gyakorlatokat kellene terjeszteni és támogatni a tanárok között. Lehet, hogy még tanárcsereprogramokat is el kellene indítanunk, például Erasmus keretben vagy más keretben. A második téma, amely szintén már előkerült az előbbiekben, az az, hogy a vállalkozásra, mint holisztikus, tehát holisztikusan kell ter- gondolni a vállalkozásra, ugyanis a vállalkozás sok, sok készségnek az összessége. Természetes, személyes jellegzetességeknek az összessége, például a kreativitásé, úgyhogy holisztikus készségként kell tekintenünk a vállalkozásra. Ugyanis ugyanis így lehet csak a vállalkozást tanítani, és új megközelítéssel gondolni rá. Szerintem közös módosításra lenne szükség, vagyis az egyetemi szektorban, illetve az oktatás összes szintjén támogatni kellene a vállalkozásokat, a bölcsészkarokon is. Mivel megkaptam a szót, így szeretnék egy kicsit eltérni ettől a jelentésről, és másról is beszélni. A az előzetes jelentésben azt láthattuk, hogy, hogy sikert érünk el ugyanis május 19-én aláírnak majd egy egyezményt, amely automatikusan elismeri az egyetemi képzéseket. Ez volt az egyik célunk, és ez most az első sikerünk is. Strasbourgban is fogunk majd erről beszélni. Köszönöm. Nagyon gratulálok, gratulálok ehhez is. Nagyon biztos vagyok benne, hogy minősített többséggel fogadták ugye el ezt a, ezt a jelentést, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani. Most Uli Völgynek adnám át a szót. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm jelentéstevőnek. Szerintem ez egy igen érdekes eszmecsere volt. Úgy néz ki, hogy megértjük egymást, értjük a vállalkozás tanításának a fontosságát, a vállalkozásnak a fontosságát az oktatáson belül. A vállalkozás véleményem szerint arról van szó, hogy ötleteket valósítunk meg, illetve látok egyfajta szakadékot, nem csak a piacon, hanem a társadalomban magában látok egyfajta szakadékot. Ezért örülök annyira annak, hogy ilyen részletes eszmecserét folytattunk a mm, társadalmi napirendről. Úgy érzem, hogy a gyermekek egyfajta természetes kíváncsisággal születnek, ezt erre akár vállalkozás készségként is gondolhatnánk. Hogyha megnézik, hogy hogyan is játszanak a gyerekek, akkor azt látják, hogy egyfajta vállalkozási tevékenységet folytatnak, gyűjtenek dolgokat, más emberekkel interakcióba lépnek. Szerintem ez ezt már nagyon korai korban elkezdik a gyermekek. Eltöltöttem um, egy vidéki iskolában pár hetet, és azt láttam, hogy a gyermekek a kakaóbabból csokoládét készítettek. Ez hatalmas dolog, láthatjuk, hogy a vállalkozás valami olyasmit jelent, amit az emberek szeretnek csinálni, amit tudnak, szeret, tudnak és szeretnek is, szeretnek is csinálni. A vállalkozás arról szól, hogy vajon kiveszi meg a terméket, amelyet mi készítünk, kinek fogjuk eladni, miért akarják megvásárolni ezt az emberek. Úgyhogy ennek a keret, ebben a keretben az oktatásról mindenképpen említést kell tennünk. Az embereknek az agyába bele kell vésni, hogy hálózatot kell építeni. Hálózatot kell képíteni, például szövetkezeteket, fair trade mozgalmakat, ugye ezekről már szót ejtettem. Nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy az alternatív kereskedés, még mielőtt az alternatív kereskedelmi mandátum még mielőtt engem megválasztottak volna, már meg volt szavazva. Szerintem vissza kell térnünk mindenképpen a szociális agendában, illetve a vállalkozásban is a méltányossághoz, ugyanis az Európai Parlament így tud fejlesztést, fejlődést eszközölni. Számos alkalommal kéri ki a véleményünket, nekünk pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy a a szegénységet, és le tudjuk küzdeni a jó gyakorlatok egymással való megosztásával. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm ezt a hozzászólást is, most hogy megadom a szót Nekov kollégának. Благодаря, Силвия. Бях провокиран от моите колеги за предприемачеството. Köszönöm szépen. A kollégák a vállalkozói szellemről beszélnek. Én is kíván, hozzá kívánok szólni ehhez. Ez rendkívül fontos terület számomra. A vállalkozás ez nem egy tantárgy, ez egy horizontális, interdisziplináris megközelítést igényel részben, iskolai részben, felsőoktatási területen lehet átadni ezt a fajta tudást. Itt ö, olyan tudásról, ismeretekről van szó, amelyek fontosak a személyes életvitélhez is. Itt nem csak gazdasági előnyökről van szó, persze azokról is, de szem előtt kell tartani, hogy a vállalkozói szellem alapján a fiatal emberek képesek a saját életüket kézbe venni, fegyelmezetten dolgozni, szaktudást elsajátítani, öntudatosan az életvitelüket tervezni. Különbséget kell tenni, például a között, hogy mi történik Európában és az Egyesült Államokban ebben a szellemben. Itt eh, nálunk 37%-ban szeretnének vállalkozók lenni a fiatalok, eh, eh, Egyesült Államokban 51%-ban ez fontos a kis és középvállalatok létrejötte szempontjából. Mi pedig ezt szeretnénk, erre törekszünk, hogy a kis és középvállalatok területén több legyen a kis és középvállalkozás, méghozzá fenntartható munkahelyek formájában kell ennek jelen lenni. Ezért kell felkészíteni a fiatalokat. Szerintem magasabb szintre kéne vinni azon, azok arányát, akik hajlandóak vállalkozóként működni. Szeretném elmondani, hogyha egy ország vagy egy közösség a vállalkozói szellembe fektet, akkor egy a negyvenhez a megtérülés. Ez egy olyan forrás, erőforrás, amely egy átfogó növekedést biztosít a gazdaságban, és a fiatal emberek számára rengeteg lehetőséget kínál. Szerintem érdemes mélyebben megvizsgálni és ezt a témát, és kiemelni az előnyöket, amiket a vállalkozás szellem okoz, hoz magával. Nagyon köszönöm, most lezártuk a hozzászólásoknak a részét. Most megkérdezem a bizottságtól, hogy van esetleg valamilyen hozzászólása. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm a meghívást erre a rendkívül érdekes ülésre. A bizottság nagyon értékeli, rendkívül értékeli ezt az értékes kezdeményezést, vagyis azt, hogy Európában adjunk nagyobb hangsúlyt, helyezünk nagyobb hangsúlyt a vállalkozásra. Szeretném hangsúlyozni, hogy szektorokon átnyúló, holisztikus hozzáállásra van szükség az oktatás, a vállalkozás, maguk a tanulók terén. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy rendkívül fontos nagy koalíciót kialakítani, koalíciót számos partner között, különösen pedig a formális, illetve nem formális oktatás résztvevői között. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy milyen fontos hozzájárulást jelent a fiataloknak a, a fiatalok munkája, fontos, hogy számos transzverzális készséggel ruházzuk fel őket, vállalkozói készségekkel is. Ez pedig különleges elismerést érdemel. Az Európai Bizottság jó helyen van, jó platform arra, hogy összehozza az érdekelt feleket, hogy a legjobb gyakorlatokat kicseréljük egymással, Szeretnénk ezen az úton tovább menni, és növelni az együttműködést. Láthattuk a nemzeti ifjúsági jelentésekből, hogy számos kezdeményezést látunk az oktatás, illetve a vállalkozás oktatás területén. Ezt mindenképpen tovább kell vinnünk, vagyis egymástól tanulnunk kell, meg kell osztanunk nekünk tagállamok között egymással a jó gyakorlatokat. Szeretném még arra is felhívni a figyelmet, hogy az Erasmus Plus program már mm, fók, igen erős fókuszban van, támogatja nem csak támogatja az oktatást, támogatja a vállalkozást, az egyes kulcs cselekvés, illetve a kettes keretében is, vagyis az országhatárokon átnyúló oktatást, illetve a szektorokon átnyúló készségek szövetségét is támogatja. Úgyhogy így még nagyobb hangsúlyt tudunk erre fektetni a jövőben. Szeretném a kollégámnak megadni a szót, aki esetleg szeretne hozzászólni és kiegészíteni engem. Uh, thank you very much. I think... Nagyon köszönöm. Én uh, az oktatási részről érkeztem, és azt látom, hogy uh, az oktatás igencsak széles körű téma. Természetesen szerintem minden oktatási szinten jelen kell lennünk, ugyanis támogatnunk kell a gyermekeket abban, hogy akarjanak vállalkozni a szakközépiskolában, illetve a felsőoktatásban is támogatnunk kell a gyermekeket. A vállalkozás támogatása már jó ideje napirenden van. 2006-ban is elfogadtunk ajánlásokat, az Erasmus Plus pedig mindenfelé jelen van. Szerintem számos tagállamban napirenden vannak ezek a témák. Úgyhogy azt kell most megnézzünk, hogy, hogy meg kell, azt kell most megnéznünk, hogy hogyan is tudjuk mindezt még jobban továbbvinni. Örülök, hogy ezek a témák még mindig napirenden vannak. Van egy pár kisebb, konkrét megjegyzésem a dokumentumhoz, de talán ezt a jelentéstevővel kellene közvetlenül megvitatnom. Köszönöm. Grazie di questa... Nagyon köszönöm. Természetesen a bizottságnak az aktív hozzászólása nagyon értékes. Ehm, děkuji. Já bych e, chtěla poděkovat za e, připomínky, které tady byly vzneseny. E, myslím, že bude možné... Megjegyzésekért. Azt gondolom, hogy számos módosítást valóban meg lehet majd valósítani. Az általános, az általános fogalom, oktatás már többször előkerült. A felsőoktatásban a vállalkozás megjelenítése szintén megjelenik ebben a dokumentumban. Szeretném az Erasmus Plusnak a szerepét kiemelni. A hatos pontban ezzel már foglalkoztunk. A jó, legjobb gyakorlatok egymással való megosztásához egy hálózatot kellene létrehozni. A bizottság egy legjobb gyakorlatok megosztása című munkacsoportot hozhatna létre. Nagyon hálás lennék, nagyon hálás vagyok a megjegyzésekért. A következtetés arra hívnám fel a figyelmet, hogy ezt kérjük a bizottságtól, hogy készítsenek jelentést arról, hogy milyen lépéseket tettünk már meg hogyha én személyesen valamit teszek, akkor szeretem annak a kézzelfogható eredményét látni, úgyhogy jó lenne, hogyha a mandátumunk végére elemzést készítene a szakbizottságunk arról, hogy ezt a hálózatot létrehoztuk-e, arról, hogy az Erasmus Plus keretében a legjobb gyakorlatokat valóban meg tudtuk-e osztani egymással. Köszönöm. Nagyon köszönöm, köszönöm ezt az érdekes vitát. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a bizottság július 14-én javasolta ezt a jelentést, és május 12-ig várjuk a módosítási javaslatokat. Annyit szeretnék csak még hozzáfűzni, hogy az elemzés az elemzésben az Európai Parlament jelenleg még csak az első, első még csak gyermekcipőben jár a több éves programnak a megvalósítása. Ez az Erasmusra is igaz. Az egész életen át tartó tanulás, illetve az oktatási, képzési hozzáállás szerintem egy olyan perspektíva, amely megnyitja az utat a foglalkoztatáshoz. Ezen a platformon túl a Kulturális Szakbizottság szeretne együtt dolgozni természetesen a, az Európai Bizottsággal, és informá- szeretnénk, hogyha információt oszthatnánk meg egymással. 23 országra tért ki ez a kutatás annak idején. Ezt esetleg frissíteni lehetne, ki, ki lehetne emelni annak az értékét, hogy az iskolák, az egyetemek, a vállalkozások hálózata alakítása, alakítása terén már milyen tapasztalatokat tudhatunk magunk mögött. Olyan projekteket is részlet, rész, és támogatnunk kellene, amelyek klasztereket hoznak létre, vagyis a főiskolák, a vállalkozások, a non-profit szervezetek között klasztert kellene létrehozni, és így egyfajta hálózatot alakíthatnánk ki. A startup is érdekes téma lehetne. Nagyon köszönöm ezt az érdekes vitát. Most pedig átérnénk a következő következő pontra egy dolgot szerettem volna csak megosztani önökkel, hogyha esetleg közben van olyan kolléga, aki elmegy, remélem, hogy nincs, de hogyha mégis. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy holnap a koordinátorokat már, már értesítettem, most önöket is értesítem, holnap közös meghallgatást tartunk, méghozzá a, a DROA bizottság és a mi bizottságunk a sport és az emberi jogokról fogunk tartani egy, egy meghallgatás 9 óra 30-tól. Tudják, hogy hogy európai szinten sport kezdeményezés vár ránk. A mi kompetenciánk is Nekünk is van kompetenciánk a, a sport területén. Szerettem volna, hogyha ezeket a tapasztalatokat meg tudjuk egymással osztani, úgyhogy holnap erre fog sor kerülni. Sport területén a kezdeményezéseinket úgyis meg kell erősítenünk. Szeretném meghívni Önöket erre, erre a közös meghallgatásra. Diákonó kollégája szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A szakbizottságunkat felkérték, hogy az illetékes jogi bizottságnak egy véleményt készítsen. Itt a földrajzi jelzések oltalmáról van szó, nem mezőgazdasági termékekre vonatkozóan. Milyen termékek ezek? Kézművesipari termékek, például, amelyek jellemzőek egy térségre és ezen termékek védelméről van szó. A bizottság egy zöld könyvet készített elő, az ágazat első visszajelzését megküldte e, vitanyaghoz, az volt a célja a bizottságnak, hogy a végrehajthatóságot vizsgálja meg. Ugyanakkor a kulturális ágazat tekintetében elmondhatjuk, hogy mi mindenképpen támogatunk egy ilyen kezdeményezést, de pontosabban kell definiálni a jogi keretet. Egyes döntések, például a származási helyjával összekapcsolás kérdésem, egyszerűbben fogalmazhatóak meg a mezőgazdasági termékek esetén. Amikor az ilyen hagyományos kézműves ipari termékekről beszélünk, fontos, hogy differenciáltan lássuk a kérdést. Úgy gondolom tehát, hogy a jövőben világos utalásnak kell szerepelnie a jogi szövegben a származási helyre. Akkor is, hogyha másfajta osztályozás mellett döntünk. A másik pont a technológiai innováció. Ellentmondásnak tűnthet ez, de nem az, hiszen azt, hogyha megvédjük a kézműves mesterségeket, ez nem azt jelenti, hogy megállunk az időben. Nem. A kézművesek, a kézműves ipar résztvevői igenis haladhatnak az idővel, de ez nem befolyásolja az új munkamódszerek, nem befolyásolják a termék hitelességét, eredetét. Végezetül hangsúlyozni szeretném, hogy milyen nagy lehetőséget kínál ez a rendszer a helyi szinten is, hogy a száz, ha nem ezer év óta meglévő mesterségeket megőrizzük, azon mesterségeket, amelyek esetleg veszélybe is kerülnének. Ne felejtsük el, hogy um, a mesterségeket minden országban védeni kell. Nézzék ezt meg, ezt a példát, amelyet hoztam magammal. Lehet, hogy viccesnek tűnhet, de nézzék meg! hogyan lehet felhasználni egy a régi századok termékét az új század termékével. Da. Dacă vă place acest lucru, hogyha gondolják, akkor felhívom a mestert, és megrendelek önöknek annyi laptoptáskát, amennyit csak szeretnének. Köszönöm szépen. Acesta este acest port laptop este... Ez a laptop táska. Egyébként a Duna deltában egy egy kis mester, egy kis kézműves mester készíti, és ez kenderből készül. A Duna ugye Európát összekötő, az európai országokat összekötő oly nagy folyó. Szimbolikus jelentősége van tehát ennek a kendertáskának. Annyi mindent tudnék még mondani, igazi aranybánya ez a téma, de hogyha például a kulturális öröksége tárgyairól, épületeiről és ezek megőrzéséről beszélünk, nos itt is nagy szerepet kapnak a hagyományos mesterségek. Ezeket a régi, műtárgyakat helyre kell állítani, és a helyreállításhoz olyan emberekre van szükség, akik ismerik minden mesterség csínyát, bínyát. Gondoljanak csak bele a kerámia, vagy a ólomüveg, vagy a festett üveg ablakokra, vagy a kerámia tárgyakra. Lassan kihalnak a mesterségek, lassan már nem lesz olyan szakember, aki tudja, hogyan kell egy szép ólomüvegablakot elkészíteni. Beszélhetünk persze munkahelyekről, illetve a pénzről, de azt gondolom, hogy elsősorban is morális kötelességünk, hogy támogassuk a mesterségeket. Köszönöm. Azt hiszem, hogy ez tényleg nagyon sikeres és hatékony volt ez a bemutató, és ugyanakkor valóban szimbolikus példát is láttunk. Nagyon fontos témával van dolgunk, a bizottsági zöld könyvet készített elő, melyben felméri, hogy a szakma és az ágazat képviselői milyen érdekeket fogalmaznak meg. Most pedig Nekov kollégának adom meg a szót, majd két további kollega kap szót. Köszönöm szépen! Kedves Szilvia! Meg szeretném köszönni én is Gyakonov kollégának ezt a konstruktív munkát. A kollég által készített vélemény nagyon kiegyensúlyozott, és figyelembe veszi az EU szintjén létrejött jogi keretet, valamint a nem mezőgazdasági termékek hagyományos voltát, illetve a termékek előállításához szükséges szakértelmet teszi témája központjában. Ezen szakmák, mesterségek könnyen eltűnnek, hogyha nem védjük őket. Éppen ezért támogatom a nem mezőgazdasági termékekre kiterjesztett földrajzi jelzések Európai Uniós oltalmának tervezetét. Én a vélemény árnyék jelentéstevője vagyok, és éppen ezért éppen a nem mezőgazdasági termékek eh, kulturális örökségének megőrzésének témájára koncentráltam. Itt sor ilyen termék van, amelyet hagyományos mesterségek során állítanak elő. Ez nagyon gazdag szociális és kulturális örökséget jelent, ezt meg kell őriznünk és át kell adnunk a jövendőbeli generációk számára. Hiszen ez mind kulturális örökségünk része. Európai szinten ismerték kell tennünk ezeket a szakmákat, ezeket a mesterségeket, és nagyon fontos, hogy az általuk felhasznált anyagok minősége is megfelelő legyen. Ezzel hozzájárulhatunk az összeurópai kulturális örökség megőrizéséhez, és a helyi termelőket is tisztességes megélhetéshez juttathatjuk. Ezért nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg az oktatásról, képzésről, hogy ne halljanak ki a szakmák, hogy vonzóvá tegyük és fenntartsuk ezeket a hagyományos szakmákat, mesterségeket. Nagyon fontos tehát, hogy támogassuk ezeket a szakmákat, és ugyanakkor terjesszük a kulturális örökségre vonatkozó tudást. A kulturális örökségről szóló tudást igenis tanítsuk például iskolákban. Mi több, legyen a nemzeti tanterv, a nemzeti tantervek egy része a hagyományos mesterségek megismertetése. És így generációról generációra átadhatjuk egyrészt az ismereteket a hagyományos mesterségekről, másrészt magukat a hagyományos mesterségeket is megtaníthatjuk a fiataloknak. Végül, de nem utolsó sorban, ez a védelem persze a különböző hagyományok megőrzését is szolgálhatna. Spanyolországban járt, jártam egy misszión, és itt láttam, hogy a nem mezőgazdasági termékek megőrzése, a hagyományok megőrzése segítenie abban, hogy a régi hagyományos történelmi útvonalak, mint a Sejem út, eh, bár ez nem Európában van, újra alakíthatók legyenek. Köszönöm szépen, McLarkin kollega. Uh, thank you, Chairman, and also... Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak is az elvégzett munkát. Igen, a, meg kell győzni természetesen, hogy van ennek értelme, és ezért egy hatásvizsgálatot kell készíteni, milyen előnyel jár ez az európai üzleti élet számára, milyen költségekkel jár, milyen hátrányai vannak, mert attól tartunk, hogy az innovációt akadályozzuk, hogyha nem megfelelő módon kezeljük ezt a kérdést, és az itt bátorítani szeretnénk, hogy új termékeket készítsenek és termeljenek, találjanak ki. Itt bonyolult ezt az ügyet átrakni a mezőgazdasági termékről, nem mezőgazdasági termékekre. Itt különböző modellekről van szó, ez meglehetősen bonyolult lehet adott esetben az ilyen jellegű alkalmazás egyes termékeknél és országoknál is. Igen, ez nem mindenki élt a lehetőséggel eddig egyébként, és az Európai Bizottságot azt kezdem, mi az oka annak, hogy nem alkalmazzák egyesek ezt a rendszert valójában. Önmagában mekkora értéke van ennek, azt gondoljuk, hogy az áruvédi egy megközelítés nagyobb rugalmasságot biztosít, és a minőséggel kapcsolatban több garanciát itt, hiszen több információt kapunk arról, hogyan is állítják ezt elé. Itt a földrajzi jelöléseknél nagyon mm, közel vannak egymáshoz, néhány mérföldről beszélünk csak adott esetben, de őszintén szólva egyszerűen alaposabban meg kell vizsgálni, milyen eredménnyel járna. Ezt szeretném megtudni, hogy hány tagállam fogadott el földrajzi megjelöléseket hogyha van statisztika erre vonatkozóan, és pillanatnyilag mennyi maradt meg ebből, mennyit alkalmaznak most még pán-európai szinten tényleg fontos-e ennek a rendszernek az alkalmazása jövőre nézve. Ehhez még információkra van szükség, és több ö, kérdést kell feltennünk. Azt gondolom, hogy nagyon egyszerű azt mondani, hogy ha ezt levédjük, akkor minden rendben lesz. Nem hiszem, hogy ez működik. Egy kicsit aggaszt a dolog, Persze vannak kiváló termékek, mint ahogy az előadó éppen mutatta most, de vannak más termékek is. Az én választókörzetemben is vannak ilyenek. Különböző módon lehet ezt elősegíteni természetesen. Ez a protekciona megközelítés tényleg segíte a, a termékeiknek az egész világon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Boxor kollégám. Bocskor Andrea kapszul. Jó, köszönöm szépen. Egyetértek az előadóval diaconu úrral hogy nagyon fontos védenünk azokat a kulturális örök, örökséghez tartozó termékeket amelyek egy egy nemzet történelme szempontjából fontosak és a magyar kormány ennek a fényében létrehozott egy hungarikumtárat és ugye listába veszik és fontosnak tartják azokat a termékeket amelyek a magyar kultúrát ily módon őrzik. ugye milyen jeles tárgyak tartoznak bele ugye a zsolnai kerámia herendi porcelán halasi csipke matyóhmzés és hasonló dolgok és mi más is adná meg a jellegzetességüket ha nem a földrajzi megjelölés. ezek fontosak turisztikai szempontból kulturális szempontból és ugye a az örökségvédelem szempontjából is ezért én mindenképpen támogatnám azt hogy legyen egy pozitv protekcionista hozzáállás a kézműves termékek illetve a földrajzi megjelölés szempontjából. Köszönöm, Köszönöm, felszólalását. Azt gondolom, hogy mérehatóbb tanulmányra van szükség. E jogi keret e, elfogadása vagy nem elfogadása tekintetében. Úgy gondolom, hogy óvatosabbnak kell lennünk, pontosabban kell látnunk, hogy mire van szükségünk, mire nem. Tehát én elmélyíteném a vizsgálatot első körben. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság kéri a szót. Köszönöm. Yes. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, elnök asszony. A bizottság üdvözli a szakbizottságnak a javaslatát, és a Júri Bizottság szakbizottságnak a javaslatát. Az Európai Bizottság úgy látja, hogy az autentikus nem földrajzi támogatások földre, nem földrajzi termékeket támogatni kell, ugyanis így tudjuk egy bizonyos földrajzi területnek az örökségét megőrizni. Az Európai Bizottság üdvözli azt is, hogy a szaktudást, illetve a készségeket így módon kívánják megőrizni és támogatni, valamint a, mm, az Európai Bizottság annak is örül, hogy a szakbizottság szeretné jobban informálni a vásárlókat arról, hogy milyen termékeket is vásárolnak. Valamint meg vagyunk győződve arról, hogy a földrajzi megjelölés támogathatja a foglalkoztatás növekedését, valamint egy bizonyos régiónak a, a megerősödését. A bizottság még nem, döntötte, nem döntött arról, hogy hogyan is kívánja támogatni a nem mezőgazdasági termékekre való kiterjesztését a földrajzi jelzéseknek. A kulturális szakbizottságnak a javaslatát mindenképpen számba fogjuk venni, és így a technológiai innovációt össze fogjuk majd kötni a végső terméknek az autentikus mi voltával. Szeretnénk a, a termékeknek a termékek származási régióját is jobban támogatni és megismertetni, valamint a bizottság azt is számba fogja venni, hogy a már létező földrajzi jelzések, hogyha már vannak földrajzi jelzések egy-egy tagállamban, akkor hogyan kell ezeket regisztrálni, megpróbáljuk a felesleges bürokráciát elkerülni Európai Uniós szinten. A Régiók Bizottsága, valamint az Európai Szociális és Gazdasági Bizottság véleményét is ki fogjuk kérni, és a Kult Bizottságnak a javaslata mindenképpen segít majd az Európai Bizottságnak ezen munka utánkövetésének kialakításában. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez valóban rendkívül jelentős kérdés, olyan kérdés, amely egy, egy igen arányos, kiegyensúlyozott jelentés diákonú kolléga által készített véleménytervezet, ugyanis láthatjuk, hogy milyen feltételekkel tá támogathatjuk azokat a témákat, amelyekre már itt szó, amelyekről már itt szót ejtettünk. Azt gondolom, hogy a bizottság, az árnyék jelentéstevők, a jelentéstevő is egyetér, egyetértett ebben. Azt gondolom, hogy már számos tagállam különleges figyelmet szentel azon termékeknek az értékére, illetve azon termékekre, amelyek valamilyen szaktudást jelenten, jelenítenek meg. Ezek a tagállamok már támogatják a szaktudást, egyre jobban elismerik, az innováció területén is láthattam, láthattuk, hogy Diákonú kolléga úr nem csak a tradíciót emelte ki, hanem az innovációt, az innováció fontosságát is. Szeretném informálni önöket arról, hogy ez a vélemény tehát 12-ig, május 12-ig tudnak majd módosításokat eszközölni. A Gondolom, hogy az árnyék jelentéstevő is együtt dolgozik majd az Európai Bizottsággal az esetleges pontosítások miatt. Prego, Diaconu. Eh, foarte scurt, eh, toate intervenții... Köszönöm. Röviden reagálok. Teljesen jogos valamennyi hozzászólás, korrekt óvatosnak kell lennünk, mindenképpen kell tanulmányokat készíteni. Azt hiszem ez egy kötelező eljárás ilyen esetben is. Egy dolgot viszont szeretnék még megemlíteni. Nálam odahaza a faluban az a helyzet, Mm, egy valaki építette az összes kemencét, egy valaki értett hozzá, ő ismerte a helyzetet, nem messze volt egy domb, és akkor odavitték, ő készítette ezeket a termékeket, aztán valamikor a 90-es években ez megváltozott, mindenki elkezdett szolgáltatásokat nyújtani, egyre többen jelentek meg a gazdasága, hazámban összeomlott, és Egykori osztálytársammal beszéltünk, mit lehet kezdeni, nincs munkánk. És akkor feltettük a kérdést, hogy megvan-e még az illető, aki ezeket a kemencéket, kájhakat készítette. Hét gyereke volt az illetőnek, és a gyerekek elmentek, elhagyták a falut a városokba, külföldre, valamilyen munkát végeztek de az ő kézművességét senki se vitte tovább, és senki se tudott olyan kemencéket, kájhákat készíteni, mint ő. Vége. Tehát ebben a faluban a kájhákat más csinálja, aki ezeket ma nálunk elő, állítja, az nem, ez, nem, nem, on, nem oda valósi, nem onnan érkezik. Pedig jobb lenne ezt apáról fiúra továbbadni ezeket a gondolatokat, és ezt a szaktudást. Erről egy film is beszél egyébként. Itt egy Tarkovsky film a harangöntővel foglalkozik. Ki tud még harangot önteni? Ez egy híres film, és akkor aki erre képes, az, az ö, sok pénzt kap, ez szerepel a filmben és ezzel híres lesz valaki, és ö, hogyha csak a szupermarketba megyünk, bevásárolunk, mind, akkor annak nincs értéke. Köszönöm szépen, teljesen egyetértünk ennel kollega, hiszen azt gondolom, hogy Európa kulturális biodiverzitása kulturális sokszínűsége egy alapérték. Ezért tehát ez egy közös érték, és keresnünk kell azt a lehetőséget, hogy hogyan őrizzük meg ezt a hagyományt, és hogyan jelenjenek meg ezek a szempontok az ön, az ön által jegyzett véleményben. Most pedig megadom az Európai Turizmus előmozdításának új kihívása és elképzelései című jelentés, illetve vélemény szerzőinek a szót. Mint tudják, a Lisszaboni szerződés következtében új hatáskört kapott az Európai Unió, és ez a jelentés az európai turizmus előmozdításáról szól, mint a címe is mondjam. Az illetéke szakbizottság, a TRAN szakbizottság, mi egy véleményt készítünk ehhez a jelentéshez. Megadom Morgánó kollégának a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy bemutathattam itt néhány javaslatomat, melyek eh, az európai turizmus támogatásának jelentéséhez irandó véleményem részét képezik. 1500 leütés persze nem jelentheti azt, hogy kimerítőlegesen tudom felvetni ezeket a kérdéseket, de igyekszem azért a lehető legpontosabban fogalmazni. Én magam azokra a kérdésekre koncentrálok véleményeben, amelyeket szerintem a TRAN szakbizottság irányában ki kell hangsúlyoznunk. Melyek ezek? A kulturális turizmus szociális, spirituális és gazdasági jelentőségem, ez a mi szakbizottságunkat leginkább érdeklő kérdéskör. Azután az a kihívás, amelyel igyekszünk jó egyensúlyt találni egyrészt a turizmus terjedése, másrészt az európai kulturális örökség megőrzésének célja között, és persze támogató környezetet akarunk létrehozni az európai kulturális termékek létrejötte érdekében. Harmadsorban pedig a turizmus támogatása nem csak a már meglévő nagyon jó EU-s programok segítségével, hanem egyben egy új eszköz kidolgozásával, mire is gondolok, egy európai kulturális igazolvány kialakításával, melyel um, jól szolgálhatnánk um, az európai kulturális, minőségi kulturális turizmus ügyét. Természetesen fontos a kulturális oktatás is, hiszen ha az állampolgártársaink nem tudnak semmit a kultúráról, nem nevelkednek úgy, hogy kultúra fogyasztókká válnak, akkor értelemszerűen nem is nagyon fordítanak majd figyelmet a kultúrára. Másodszorban az is nagyon fontos, hogy a családban és az iskolában kidomborítsák azokat a kulturális szempontokat, amelyek segítségével igazi felnőtt kultúra fogyasztóvá válhatnak a fiatalok. Az is fontos, hogy azon állampolgárunk, állampolgártársaink igényeire is figyelemmel legyünk, akiknek speciális igényeik vannak. Kik ezek? Kisgyermekkel utazók, idősek, esetleg fogyatókkal élők. Hogyha megengedik, egy példával is élnék. Például a fogyatékkal élő emberek esetében ez nem csak azt jelenti, hogy az akadályokat, az épület, építészeti akadályokat szüntessük meg, hanem Fontos például, hogy megfelelő parkolóhelyet építsünk, rámpát alakítsunk ki, ahol a fogyatékkal élő be tud jutni a kulturális intézménybe. Nagy kihívásokkal állunk szemben, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az európai kulturális örökséget támogassuk, hiszen ez a mi gazdagságunk fontos része. Európa az egyik fő turisztikai célpont az egész világon, és ezért a turizmusban rejlik a növekedés egyik záloga, hiszen az európai turizmus 40%-át a kulturális turizmus teszi ki, ezért erre koncentrálnunk kell. Minden szinten a globális valóságban meg kell jeleníteni ezeket a szempontokat, de ugyanakkor nem csak az új turista tömegeket kell megnyernünk, hanem megfelelő egyensúlyt is kell találnunk, hiszen gyakran a kulturális turizmus maga a kulturális örökség megőrzése ellenében hat. Tehát itt fontos itt egy egyensúlyt találnunk. Mondok egy-két konkrét példát. Vannak olyan helyzetek, amelyek fenntarthatatlanok. Például gondoljunk csak arra, hogy Velence központjában ezek a hatalmas turistahajók kötnek ki, vagy pedig gondoljunk arra, hogy Horvátországban, a főszezonban, mondjuk Dubrovnikban micsoda hatalmas turista tömegek vannak, Ér, helyes tehát, hogy az európai állampolgárok kíváncsiak, érdeke, érdeklődők, és ezért az Európai Bizottság irányában egy javaslatot tettem, hogy vizsgálják meg az európai kulturális igazolvány bevezetésének lehetőségét, kvázi sorvezetőként véve, vagy példaként véve az nemzetközi diákigazolványt, amely az UNESCO um, ernyője alatt működik. Fontosak ezek a kezdeményezések, hiszen ezzel egy hozzáadott értéket biztosíthatnánk az európai kulturális turizmus számára. Nagyon fontos ez nem csak az, az állampolgártársaink számára is, hanem szimbolikus jelentősége volna, és azt mutatná meg, hogy minnyáján egy közös európai azonossággal, önazonossággal rendelkezünk, jól lehet nagyon különbözünk is egymástól. Célom az, hogy még úgy is módosítsam a szöveget, hogy sikerüljen a már meglévő európai programokra kitérni, ezekről beszélni. Persze szorítanak bennünket a költségvetési megszorítások, tehát szorítanak a megszorítások, melyekre gondolok az Európai Kulturális Főváros, vagy pedig az Európai Kulturális Örökség márka. Ezeket mindenképpen ki kell domborítani majd ebben a véleményben. Nagyon fontos ugyanakkor a digitalizáció folyamata. Azt hiszem, hogy elnélkül nem tudunk tovább lépni. Az innováció minnyájunk ügyét szolgálja, és ezzel helyzetbe hozhatjuk a kis és középvállalatokat is. Nagyon fontos, hogy erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy a jelenleg még nem annyira ismert területeket is ismerté tegyük a turisták az érdeklődők számára. Zárom itt mondandómat, elnök asszony, és persze kíváncsian várom mindazt az észrevételt, amelyet képviselő társaim tesznek, hiszen úgy gondolom, nagyon fontos van dolgunk, hiszen igyekszünk az egész parlament és az európai intézmények figyelmét erre a fontos ügyre koncentrálni. Köszönöm szépen, Morgano képviselő. Először Zavarakis kollega kap szót az árnyék jelentéstevők közül. Ο κύριος Μοργάνος συνέταξε ένα πολύ καλό κείμενο βάση που καλύπτει σε βάθος την πολιτιστική Egy rendkívül jó szöveget láthattunk a turizmus kulturális vetületéről. Ez Európának az egyik adóásza, és ezt ki is kell, ki is kell használnia, vagyis új turisztikai termékeket kell előállítania. A turizmus illetve a gasztroturizmus, a borturizmus is itt, említ, itt említendő. Nemrégiben olvastam egy Fisis úr által írt rendkívül érdekes jelentést, amely arról szólt, hogy a gasztronómia nagyon jó ösztönző erő, és az emberek a gasztronómia miatt is utaznak. Szeretném kiemelni, hogy a sportturizmusban milyen hatalmas lehetőségek rejlenek. A turisztikát tovább lehetne fejleszteni a sporttal, a sport összes formájával, legfőképpen pedig úgy, hogyha eseményeket szerveznénk, ezeknek a keretében párbeszéd alakulna ki. A sport események mindig vonzák a rajongókat, a szurkolókat, és így a turizmusra is hangsúlyt fektethetnénk, ugyanis az embereknek tudniuk kellene, hogy mit is kell tenniük a sportturizmus keretében. Morgan úr, köszönöm a kiváló jelentését. Azt látom, hogy nem, tudta, nem tudott az összes gondolatának hangot adni, mivel volt mennyiségi megkötés ennek a jelentésnek. nagyon köszönöm ezt az érdekes jelentést. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek ugyanis a jelentése rendkívül érdekes, a téma maga pedig szintén nagyon fontos. A turizmus, a kulturális turizmus, a sportturizmus, a turizmus az összes formájában tovább fejlesztendő. Az Európai Uniónak komplementár szerepe van ebben a, ebben a szektorban, ugyanis támogatni tudja a versenyképességet a turizmuson belül, ezt az Európai Unió működéséről szóló szerződés 191. cikkében is lefektették. Természetesen akaratra van szükség ebben a, ebben a szektorban. Bulgáriában például a, a turizmus igen fejlett, de hogyha ezt összehasonlítjuk más európai országok idegenforgalmával, akkor láthatjuk, hogy még van mit tanulnunk. Az európai kulturális örökség hatalmas és sokszínű, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megvédjük ezt a turizmust és ezt az örökséget a régi, mm, ókori mm, mm, műemlékektől kezdve egészen a mai napi kulturális termékes, termékekig a kulturális sokszínűséget, tehát feladatunk megvédeni. A turizmus 8 millió 8 milliós foglalkoztatást tudhat maga mögött, és összesen 18 millió embernek adunk át. Hogyha ehhez hozzávesszük az építőipart, a közlekedési szolgáltatásokat, illetve egyéb társult szektorokat. Vagyis foglalkoztatás és növekedés, ez az, ami valóban számít. A legfontosabb feladata az a turizmusnak, hogy ezt a két vetületet tovább fejlesz A turizmus minőségében még van harmonizálandó vetület, ugyanis ez a minőség nem azonos Európa különböző, különböző területein. Szerintem, hogyha lenne egy európai standard rendszer, akkor az nagyban segíthetné az országokat. Vannak olyan országok, amelyekben vannak országos minőségi standardek, illetve regionális standardek. Bulgáriában nincsenek ilyen, nincs ilyen standard rendszer. Azon túl, hogy hogy támogatjuk a, a turizmust, az összes turisztikai szolgáltatás minőségét javítani szeretnénk. Összegzésképpen minden, amit, amivel stimulálhatjuk, bátoríthatjuk a turizmust, az fontos a digitális világot elemeznünk kellene, illetve azt, hogy a digitális világnak milyen hatása is van az idegenforgalomra, illetve legfőképpen a kulturális idegenforgalomra. Kucsuk kolléga. Mr. Morgano for highlighting those uh, really Köszönöm szépen Morgan úrnak, hogy ezekre a fontos pontokra felhívta a figyelmet. Egy további pontra felhívnám én is a figyelmet. Európa egy rendkívül fontos kulturális célpont. Európán belül is és külső utazók is érkeznek, ez egyelőre növekedést is mutat. Európa jelentős piaci részesedésre tett szert globális szempontból is. Éppen ezért egy nagyon sokoldó, sokuszínű turizmusról beszélhetünk, különböző marketing termékek vannak, ezek különböző technológiát igényelnek, hozzáállást az értékesítéshez hogyha ezt eh, szem előtt tartjuk, az emberekre kell költenünk, emberekbe kell investálnunk ezen a területen, fenntartható növekedést tudunk garantálni ilyen módon, és eh, szakképzett embereket kell a az ágazatba hoznunk, eh, szolgáltatásorientált, többnyelvű, humán tőkére van szükség. Ennek megfelelően szakképzési politikát is ki kell alakítani, és fel kell hívni a figyelmet a beruházásokra, mi szerint a fenntartható turizmus a jövő iparága, természetesen a környezetvédelem is előtérbe kerül ezek után. Ezt az érintettek véleményét be kell vonni a turizmus kialakításába, múzeumokat kell, és egyéb társaságokat kell segíteni, amelyek innovatív termékeket tudnak kialakítani, és amelyek képesek reagálni a látogatók elvárásaira. Itt stratégiákra van szükség, kulturális és természeti sokszínűséget keresik az utazók, ezt kell elősegíteni. Hogyha ezt választjuk, akkor az egyedi kulturális diverzitást kell előtérbe helyezni, és a foglalkoztatást tudjuk erősíteni. Trüppel asszony, köszönöm. Köszönöm szépen Morganó úrnak, hogy bemutatta a jelentését. Egy konkrét pontra szeretnék kitérni, megemlítették, hogy a fenntartható kulturális turizmus mennyire fontos, és Kucsik úr is ezt említette, hogy a legjobb gyakorlatokat kéne összegyűjteni egész Európában. Egy példát mondok, mi jelent nagy problémát, hogyha itt vannak a nagy hajók, az óceánjárók. Elképesztő CO2 kibocsátások van ezeknek. Szükség van arra a lehetőségre, hogy ellássák ezeket a hajókat olyan árammal, amely megújuló forrásokból készül termelődik. Itt változtatásra van szükség. Tudjuk, hogy növekszik a kereslet a polgárok részéről. Ők is a fenntartható módot keresik a kulturális turizmus területén. Például Görögországban tudom, hogy van egy nagy téma, amit lehet tenni. Itt van például a szigetek, az és e, ezen a területen szeretném sürgetni, hogy fókuszáljunk bizonyos mértékben erre a pontra, a fenntarthatóságra. Azt hiszem, itt tényleg van potenciál a javításra, a fejlődésre. Drava. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a véleménytervezetet. Örülök, hogy a sport turizmus kérdését is felvetette a szerző. Azt a kérdést tehát, hogy különböző sporteseményeken vegyen részt valaki, de akár azt is, hogy például különböző utakat használjon az ember, kerékpáros túrákat tegyen. Ugyanakkor mondjuk a könyvtárak színházak felhasználását szolgáló kulturális igazolvány ötlete nagyon jó ötlet, de ugyanakkor látni kell az érme másik oldalát is. Hogyha csökkentjük a belépti díjakat, akkor főleg a fiatalok vagy a családok belépti díját csökkentsük, de persze, és itt jön az érem másik oldala: a csökkentés csökkenti a bevételeket is, melyből a kulturális intézmények élnek. Ezért valamilyen módon kompenzálni kellene a bevétel kiesést azért, hogy ne veszélyeztesse működésüket a kedvezmény megadása. De összességében mégiscsak támogatnám ezt az ötletet. De még egyszer mondom, gondoljunk a bevétel kompenzálására. Köszönöm szépen, megadom önnek a szót, köszönöm szépen, elnök asszony. Én magam is meg szeretném köszönni ezt a véleményt, mely a kulturális turizmus kérdéseit boncolgatja. Persze, vannak olyan szempontok, amelyeket figyelembe kell venni. Például, ahogy egyébként el is hangzott a fogyatékkal élők hozzáférésének kérdése. Egyetértek azzal, amit Diakon úr mondott fentebb, hogy kapcsolat van e két kérdés között, hiszen a kulturális örökségben rejlő potenciált felhasználhatnánk annak érdekében, hogy új turisztikai útvonalakat építsünk ki, új turisztikai célpontokat dolgozzunk ki, olyanokat, amelyek talán nem is egyértelműek. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm ezt az érdekes vitát. Nem tudom, hogy a bizottságnak van-e valami hozzáfűzni valója. Úgy tűnik, hogy nem. Hát akkor megadom Morganó kollégának a szót, de még egy valamit szeretnék mondani magam részéről. Ne feledkezünk meg arról, hogy a turizmus, a kulturális turizmus egy eh, igazi európai örökséget jelent, hiszen ezt nem lehet átvinni, nem lehet delokalizálni úgy, mint a gyárak termelését. Ezt nem veheti el tőlünk senki sem. A kulturális turizmus és a turizmusról készülő jelentés olyan kérdésekkel is foglalkozik, hogyan lehet a különböző évszakokra jobban elosztani a turisztikai áramokat, hogyan lehet új helyszíneket találni, és hogyan lehet új eseményekkel hogyan lehet az új technikai eseményeket felhasználni, mint a digitalizáció, valamint hogy hogy lehet fesztiválokat rendezni, amelyekkel szintén mind a kulturális eseményeket szolgálhatnánk. Hogyan lehet tehát a kultúra szolgálatába állítani ezeket az eseményeket? És hogyan lehet hozzáférhetőbbé tenni gazdasági szempontból egyrészt, másrészt a fogyatékkal élők számára is a kulturális rendezvényeket, helyszíneket, eseményeket. Olaszországban nagy siker volt például, biztos vagyok benne, más országokban is volt ilyen, hogy vasárnaponként ingyen e, belépést biztosítottak a múzeumokba, és meg háromszorozódott a látogatók száma. Biztos vagyok benne, Angliában hallottam is ilyenről, ilyen kezdeményezésről, ezzel voltak éppen tehát a keresletet lehet mobilizálni, hiszen gyakran alulértékeljük, hogy milyen nagy a kíváncsiság, hogy úgy nem mondjam a kulturális éhség az emberekben, a az emberekben. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez egy fontos javaslat. De ne feledkezünk meg arról sem, hogy a turizmus egy szakma. Profi módon kell végezni, és így szolgálhatjuk ezt az ügyet. Tessék, parancsolj, megadom neked a szót. Luigi. Nem sok hozzáfűzni valóm van, csupán annyi, hogy megköszönöm mindenkinek a felvetéseit. Ezen felvetéseket figyelembe fogom venni. És persze a fenntarthatóság kérdését is kiszeretném domborítani a véleményemben. Nem szabad megfeledkezni Eh, erről a szempontról sem, mint a többi meghatározó szempontról sem. Fontos, hogy egy jó egyensúlyt találjunk annak érdekében, hogy ne egy irányba haladjon a fejlődés, hanem fenntartható, jó, egészséges fejlődés rajzolódjék ki. Azt gondolom, hogy a kulturális eh, turizmus kérdésében nagy támogatás van, ne feledkezzünk meg a e témáról. Köszönöm szépen a felvetéseket. Elnök asszony, hogyha jól emlékszem, a módosítók benyújtásának határideje május 12-e, tehát szorít az idő, és a szavazást pedig június 15-16-ára, hogyha jól emlékszem, irányozták elő. Ilyen módon tehát igyekszem a módosítókban megfogalmazott gondolatokat beépíteni a véleményemben. A véleményemben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Valóban június 16-án fogunk szavazni, és a bizottság pedig szeptemberben fogja megszavazni ezt a javaslatot, tehát május 12-ig várjuk a módosítókat. A következő napi rendi pontunk pedig szerettem volna szólni önöknek, hogy június 15-én, illetve június 16-án kerül sor a következő ülésünk, üléseinkre. Most pedig zárt ülés kezdődik. Üdvözlöm a mm, gyermekeket, akik most érkeznek, az olasz fiatalokat, akik pont a végére érkeznek ennek az ülésnek. A gyermekekkel itt van a tanáruk is, Olaszországból érkeztek, egy olyan iskolából, amely több oktatási szinten is javasol, ad képzést a fiataloknak. Természetesen a tanárok rendkívül keményen dolgoznak ebben az iskolában, úgyhogy üdvözöljük őket. Nagyon sajnálom, hogy pont az ülésnek a végére érkeznek, de biztos, hogy szép napjuk volt a fiataloknak, és szép napjuk is lesz láthatják, hogy az európai intézmények hogyan is működnek. Sajnálatos módon csak öt percet maradhatnak, ugyanis zárt ülésre kerül majd mindjárt sor. Kemerébert kolléga fog beszámolni nekünk egy bizonyos témáról. A közös telekommunikációs piacról szóló háromoldalú egyeztetésről fogunk tehát most beszélni. Zárt ülés lesz. Úgyhogy tényleg üdvözlöm a, a fiatalokat, és nagyon sajnálom, hogy nem tudtak előbb érkezni.